Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és lássunk neki a munkának. Please take your seats. I would like to propose everyone to take a uh, seat and start the meeting. Kérem, kedves kollégák, foglaljanak helyet, csapjunk a lovak közé végre valahára. I hate this. I think you can. We, we can. Oh, Zanoka is here. Okay. Thank, thank you very much. Köszönjük, köszönjük, hogy elcsendesedtek. Jó napot kívánok még egyszer, és mielőtt nekilátunk a napirend érdemi részének, szeretnék beszámolni két változásról. Az elektronikus szavazás, amely eredetileg a 7-es pont alatt szerepelt, a Cashman jelentésről van szó, ezt elhalasztjuk november 23-ára. A koordinátorok ülésé is szerepelt a napirend tervezeten, a mai nap végén. A szicíliai küldöttség témája felvetődött volna. Itt azonban írásos eljárással ezt már megoldottuk, ezért itt nem fog fel eh, napirendre kerülni. Hogyha ez elfogadható mindenki számára, akkor ezekkel a változásokkal elfogadottnak tekintem a napirendünket. Még egy dolgot hadd osszak meg önökkel az olaszországi látogatásunk témájában. Visit was, uh, scheduled because of... Talán tudják, hogy a földközi tenger déli térségéből érkezők miatt látogatunk ide. A LIBE szakbizottság 12 tagja fog csatlakozni ehhez a küldöttséghez, amely Trapani, Agrigento, Lampedusa, Palermo és Milano eh, városait látogatja meg Szicíliában november 24 és 26-a között. Négy néppárti, három szocialista, egy liberális, egy zöld, egy ECR, egy GUE és egy EFD küldött. Tehát tervezünk küldeni, az önök támogatását is ki kell kérnem ehhez. Azt hiszem, hogy ha nincs ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak tekinthetjük. Lássuk a hármas napot, hármas napirendi pontot. 810 per 2009-es rendeletről van szó. A közösségi vízum kódex, amelynek témának az előadója nem más, mint Louis Michel kollégánk. Elsőként az európai, ez lesz az első beszámoló, vagy bemutató, az Európai Bizottság felvezeti a saját javaslatát. Kérem, hogy a bizottság eh, képviselője vezesse fel a saját javaslatát a rendelet módosításával kapcsolatban, majd ezt kötve meghallgatjuk a lengyel elnökséget is. You are having the floor representing the Commission. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Um... Köszönöm, elnök asszony. Ma nagy megbeszélésnek tekintem, hogy bemutathatom az első vízumkodex módosítási javaslatunkat. 2010-től érvényes ez a rendelet. Készült egy első bizottsági értékelés a kodex végrehajtásáról, 2013-ra lesz ez meg, és módosítók követhetik ezt, tehát a kódexet módosítani lehet ezt követően. Jelenleg nem arról van szó, hogy előbb akarunk menni a 2013-as jelentésnek, hiszen a nem régi, nem olyan régi ez a jogalkotás. Lényegi nem arról van szó, hogy a lényegi szabályok ne lennének megfelelőek ebben a rendeletben, hanem az első időszakban kiderült, hogy a harmadik cikk, amely a repülőtéri tranzitvízumokra vonatkozik, egy hibát tartalmaz. Két Kétségek kömerültek föl a végrehajtása tekintetében. Nem egyetemű a jogi megfogalmazás. Mit is lehet most tenni Európai Bizottság részéről? egy korrigendumot kell végrehajtanunk. Ez nem az első hatékonysági vizsgálatnak az eredménye. A javaslatunknak a szövege rövid, öt oldal. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy azért néhány részletesen magyarázattal kell, hogy éljek, hogy pontosan megértsék, hogy miről is van szó erre ezzel a korrekcióval, amit én technikai korrekciónak nevezek hiszen a szöveg olvasata nehéz, nehéz megérteni, hogy valójában mi a jelentősége ennek a javaslatnak. Engedjék meg, hogy először is arra emlékeztesek mindenkit, hogy van egy 2001-es 539-es rendelet, ami egy negatív és pozitív listát tartalmaz. A negatív lista azok a harmadik országok, amelyeknek vízumra van szüksége a Schengeni területre való belépéshez. Pozitív lista olyan harmadik országokat tartalmaz, amelyek mentesülnek, amelyek állampolgárai mentesülnek a vízum kötelezettségtől, hogy ahhoz, hogy a Schengeni területre beléphessenek. Elvileg azok az utasok, akik nemzetközi repülőtéri tranzit területre érnek, érkeznek Schengeni területen, és azonnal tovább mennek egy Schengenen kívüli másik területre, nincs szükségük vízumra, akkor sem, hogyha az országuk a negatív listán szerepel. Most egy példát is mondanék. Marokkó szerepel az úgynevezett negatív listán, tehát ez a marokkói, aki Casablanca-ból utazik Párizsba, és onnan tovább megy az Egyesült Államokba, hogyha bent marad a reptéren Párizsban, a nemzetközi területen nincs szüksége ehhez vízumhoz. A negatív lista tehát itt nem alkalmazandó, de az merült föl, hogy néha biztonságjogból vagy illegális bevándorlás kockázata miatt vízumot kell előírni azoknak az utasoknak, akik azoknak is, akik bemaradnak a nemzetközi területen a reptéren és ilyen esetben az úgynevezett repülőtéri tranzit vízumra van szüksége ezeknek az állampolgároknak. A Schengeni Kódexbe ezt a fajta vízumot bevettük, és egy tucatnyi harmadik országról szóló listát is felvettünk olyan országokat, amelyeknek az állampolgárai számára ilyen fajta engedélyre van szükségük, akkor is, hogyha csak átutaznak egy Schengeni reptéren, például Iránból vagy Irakból érkeznek, vagy Pakisztánból, Afganisztánból, ez része a vízumkódexnek. Természetesen vannak kivételek a kötelezettség alól olyan emberek számára, akik lakosai ennek a 12 harmadik országnak, és van derogációs lehetőség, hogyha ezek a személyeket olyanként ítélik meg, akik a közrendet nem veszélyeztetik, és nem jelentenek illegális bevándorlási kockázatot. A jelenlegi szövegben szerepel, hogy például akinek bizonyos harmadik ország által kiadott tartózkodási engedélye van, nem kell, hogy tranzitvízumot szerezen, a reptéri tranzitvízumot, mert igazából egy meghatározott harmadik ország tartózkodási engedélyvel rendelkezik, például Egyesült Államok, Kanada, nem okoznak problémát, hogyha átutaznak a mi Schengeni repülőtérünkön, és ezért nekik nincs szükségük ilyen plusz engedélyre. Hogyha elolvassák a hármasztik jelenlegi szövegét, ott is szerepel egy derogáció a repülőtéri tranzitvízum kötelezettség alól olyan emberek számára, akiknek vízuma vagy tartózkodási engedélye van egy tagállam részéről. De a Schengeni tagállam tehát ez Schengeni területi tangállamot jelent, és ez nem fedi le például Írországot, vagy az Egyesült Királyságot, sőt Romániát, Bulgáriát, Ciprus sem, akik még, akiknél még nem lépett hatályba a Schengeni aki. Ezért hogyha azok az emberek, azok az állampolgárok, akik ennek a 12 államnak az állampolgárai és az Egyesült Államok által kiadott vízuma vagy tartózkodási engedélye rendelkeznek, az ő esetükben nem kell, hogy átutazási vízummal rendelkezzenek a reptére vonatkozóan. Másik, tehát ellenkező esetben, hogyha Egyesült Királyságbeli vízummal rendelkezik valaki, vagy pedig tartózkodási engedély, akkor viszont kellene, vagy és kell a jelenlegi rendszerben ilyen vízummal, hogy rendelkezem. Az eredeti bizottsági javaslat nem tartalmazta azokat a tagállamokat, amelyek benne vannak a Schengeni rendszerben, és vagy nincsenek benne, és uniós tagállamok. Tehát akik még nem részesei, vagy ahol nem alkalmazzák ezt a belső határok nélküli lehetőséget. A tárgyalások során kiderült, hogy vannak olyan tehát tagállamok, ahol a probléma már megszűnt. Méghozzá a kódex végrehajtásával Megpróbáltuk ezt a hibát kiavítani, és a bizottság ki is dolgozott egy kézikönyvet, amiben operatív utasítások szerepelnek, azért, hogy harmonizált módon lehessen a vízumkódexet végrehajtani. A kézikönyv tehát közigazgatási adminisztratív gyakorlati instrukciókat tartalmaz, nem változtathatja meg a jogi kötelezettségeket és jogokat. A bizottság most ezzel a javaslattal áll elő. Ennek a célja, hogy a hibát javítsuk ki, és a bizottság, mint jogalkotó szándékoz ezt megtenni. Tehát Egyesült Királyságot, Írországot és a többi olyan tagállamot, amelyek még nem tagjai a Schengen övezetnek, ezeket nem akartuk kizárni. Nem akartuk azt mondani, hogy azok az emberek, akiknek vízuma vagy tartózkodási engedélye van ezekből a tagállamoktól, nem akartuk számukra előírni a repülőtéri tranzitvízum kötelezettségét. De hát ez kiderült, ugye ez a hiba az intézményi egyeztetések során, nem szabad itt megvárni a 2013-at és a végrehajtás értékelési jelentését ennek, ezzel a javítással. Ez a magyarázata a jelenlegi javaslatnak. Lehet, hogy technikainak és komplikálnak tűnik a javaslat, de a bizottság szerint ez szükséges, hogy helye, pontosítsuk a jogállását azoknak a személyeknek, akik nem Schengen jövezetbe tartozó tagállamok vízumával vagy tartozkodási engedéllyel rendelkeznek. Elnök asszony, ezt tartalmazza a javaslat. Természetesen készen állok, uh, hogy megválaszoljam a kérdéseiket. Thank you very much for the... Uh, Köszönöm szépen a tájékoztatást. Most megadnám a szót Filip Jasinski úrnak a tanács részéről, majd Louis Michel következik a Libeli Bizottságból. Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot, hölgyeim és uraim! Elnök asszony! Nehéz számomra kijelenteni azt, hogy amikor a LIBE képviselőjéhez beszélek, hogy a tanácsi álláspontot képviselem egy technikai jellegű javaslatban, ez nagyon szomorú helyzet, de még se, semmiképpen sem jelenthetem ki, hogy politikáról van szó. Én nekem nagyon tetszik a vízumkódex, ez egy nagyszerű eszköz, amit a ház és a tanács elfogadott, és megkönnyíti azon emberek életét, akik az Unióba akarnak érkezni. Ezzel a technikai javaslattal még tovább javíthatunk rajta. Ezért hadd mondjam azt, hogy a tanácsban kétszer is vitatkoztunk erről a dossziéről. A tagállamok semmiféle változtatást nem javasoltak a jelenlegi változathoz. Nagyon megfelelt nekik a tanácsi, a bizottsági javaslat. <clears throat> Nyilván ön sem lepi meg az, hogy egy egészen apró szóbeli, egy betűszintű módosítást alkalmaztak a de alapvetően a dosszié tartalmát teljesen változatlanul hagyták a tagállamok a tanácsban, és nagyon örülök, hogy ilyen eh, javaslat van előttünk. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much, and particularly... Köszönöm, és különösen a eh, véleményét köszönöm, hogy nagyon szereti a vízumkódexet. Mielőtt eh, Louis Michenek megadom a szót, elmondanám, hogy nincs román tolmácsolás ma. Ez a legutolsó pillanatban alakult így a az ülés megkezdése előtt nagyon sajnáljuk. Tovább mehetünk? Megadnám a szót most Louis Michel úrnak, aki a rendeletről szóló jelentés előadója, és aztán lesz egy kis időnk beszélgetni. Bien, merci beaucoup. Euh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak hogy bemutatta a bizottság képviselője nagyon pontosan ezt a javaslatot. Ahogy hallották, ez egy olyan módosító javaslat, ami korlátozott, vízumkódex korlátozott javaslat, ezt még egyszer hangsúlyozták, hogy technikai korrekcióról van szó, konkrétan olyan rendelkezés módosításáról, ami a repülőtéri tranzit vízumra vonatkozik. És szeretném elmondani, hogy a tagállami gyakorlatot nem fogja megváltoztatni ez a javaslat. A rendelet módosításában az szerepel, hogy azok a harmadik állambeli állampolgárok, amelyeknek érvényes valamely tagállami vízuma vagy tartózkodási engedélye van, de olyan ország részéről, amelyek a Schengeni akit nem teljes mértékben alkalmazott, gyakorlatilag Nagy-Britannia, Ír- Írország, Ciprus, Románia, Bulgáriáról van szó, hogy ők nekik nem lesz szükségük erre a repülőtéri mhm. tranzit vízumra, vagyis egy iraki állampolgár, aki rendelkezik egy bolgár vízummal, akkor neki nem lesz szüksége repülőtéri tranzit vízumra. A módosítás logikus, az is fontos, hogy nem kell még egyszer ellenőrizni azokat a személyeket, akik már kaptak tartózkodási engedélyt, vagy vízumot, vagyis már ellenőrzés alatt voltak, és mivel megkapták az ilyenfajta papírokat, ez azt bizonyítja, hogy nem jelentenek kockázatot, illegális bevándorlási vagy egyéb kockázatot. Ezzel a módosítási javaslattal csökkenteni lehet a tagállamok adminisztrációs terhét. Úgy gondolom, hogy ugye ez egy technikai korrekció, de eh, igazából nem fogja eh, változtatni a gyakorlatot. Nagyon fontos, nagyon is támogatom azt, hogy gyorsan lépjünk elő, előre, hiszen eh, konszenzust értünk el, ezt a tanács is elmondta, Úgyhogy szerintem a legfontosabb, hogy próbáljuk ezt a témát, ezt a javaslatot előrevinni, november végére lezárni. Esetleg még évvége előtt meg lehetne ezt szavazni. A titkárság azt mondta, hogy nem biztos, de lényeg, hogy gyorsan haladjunk elő, már csak azért is, mert semmi közelnek, és ezt a bizottság képviselője is mondta, hogy semmi közelnek a már bejelentett vízumkódex értékeléséhez, ami majd másfél év múlva, vagy két év múlva fog nyilvánosságra kerülni. Tehát nem szabad késletetni ezt a korrekciót. Elnök azt, más, mást nem is szeretnék mondani, minden pontosan be lett mutatva már az előttem szólók részéről. Very much, and we have... Köszönjük Louis Michelnek, ketten kértek szót. Encsúr, de még előtte Summerfest asszony parancsoljon. Frau Köszönöm, elnök asszony. Legtöbb kérdésemre már választ is kaptam, hisz az Európai Bizottság képviselője igen alaposan ismertette ezt a javaslatot. A kérdés azonban felmerül bennünk, hogy ki követte el ezt a hibát, valakinek szemet kellett volna, hogy szúrjon korábban hogyha végrehajtási intézkedésekkel fordul ez elő, azt még meg is érti az ember, hogy később ilyesmit észrevesz valaki, de ez teljesen nyilvánvaló hiba, eh, hogy, hogy nem szúrt ezt szemet senkinek. Ki a felelős ezért? E- a tanács képviselőjének, képviselői által elmondottakra reagálva, hiszen azt mondta, hogy a tanácsnak tetszik ez a javaslat. De ha jól értettem, akkor más megfogalmazást szeretne? Nem rázza a fejét, látom, hogy akkor talán félreértettem. Jó lenne, hogyha esetleg tisztázná, hogy mit értettem félre. Én úgy értettem, hogy más szóválasztás, megfogalmazás szívük közelebb állna. Az előttem szólókkal egyetértek, alapvetően technikai jellegű módosítás, amely nem kellene, hogy nehézséget okozzon. Ennek apropóján azonban szeretnék még egy kérdést intézni az Európai Bizottsághoz. Ezen technikai e, változtatáson túlmutatóan további törléseket kell eszközölni, például az európai gazdasági térség országaira vonatkozó rendelkezések törlésére gondolok itt. Köszönjük, mondja az elnök. A végén majd felkérjük a bizottság és a tanács képviselőjét is, hogy reagáljon ezekre a felvetésekre, most pedig Encsúr következik. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Franciául szólok hozzá. Románia nem fogadták be a Schengen élvezetbe, ugye a tolmácsunkat megállították a határnál, pont a Schengeni problémák miatt. Na jó, ez vicc volt. Technikai mód, módosításról van szó, de ugyanakkor egy szimbólum értékű üzenetről is, hiszen ki kimondjuk, hogy minden tagállamot nem diszkriminatív módon egyformán kezelünk, akár Schengeni övezethez tartoznak, vagy sem. Úgy gondolom, hogy Románia és Bulgária Schengen övezethez való csatlakozásának a folyamata szempontjából is meg kell ezt vizsgálni, vagy pedig akár csak szélesebb körben is a Schengeni övezet irányítása szempontjából, kormányzása szempontjából is, ahol fontos, hogy ne legyen dupla standard, dupla elvárás. A technikai módosítást persze támogatni fogjuk, ez normális, szükséges, hiszen erre mindenképpen szükség van a Schengen övezet érdekében is. Köszönöm elnök azt. Thank you very much. I really hold it. Köszönjük. Remélem, hogy semmi, semmiféle uh, szimbolikus jelentése nincs annak, hogy nincs ma román tolmácsolás. Kollégina parancsoljon. Um. Igen, köszönöm elnök asszony. Nekem is jó néhány kérdésem volt, de a bizottság nagyra becsült képviselője és a tanács képviselője megválaszolta ezeket, ezért annyit tudok mindösszesen hozzáfűzni, hogy a javaslatot támogatja a frakciónk, reméljük, hogy ez segíti majd az utazókat. Megragadnám azonban az alkalmat, hogy megosztom önökkel a saját tapasztalatomat, amikor egy héttel ezelőtt Strasbourgból próbáltam hazautazni. A Helsinkin keresztül kellett repülnöm a rossz idő miatt, és ott nem volt tranzit zóna. Tehát ki kellett teljesen mennem a nem létező tranzitövezetből, itt vannak tehát még fennálló <clears throat> hiányosságok és problémák. Filides. Köszönjük, Tranta Filides úr. Just truth. Köszönöm, elnök úr szeretném megköszönni a tanácsnak és a bizottságnak ezt a nagyon egyértelmű magyarázatot, és hogy teljesen egyetértenek az, el, az előadó által előadott eljárással. Az én országom Ciprus csatlakozott volna a Schengenhez, ha nem kellett volna megküzdenünk az ország <clears throat> keszti osztottságával, valamint a sziget részleges megszállásával. Ez egy olyan javítás, <clears throat> amely felszámolja az eddigi hibákat, és a frakcióm támogatja. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Te, látom, hogy nagyon széles támogatást élvez a javaslat. Voltak a magyarázat iránti kérelmek a bizottság felé. Megadnám a szót most a bizottságnak tehát. Köszönöm, elnök asszony. Először is az a kérdés, hogy az az egymilliós kérdés, hogy ki hibás ezért. A bizottság annyit tud mondani, hogy a javaslatokat elkészítettük. A, lehet, hogy a jogász nyelvészeket kellene hibáztatni. Nem, tényleg, őszintén megmondom, hogy nem tudom, mi történt. Valószínűleg a tárgyalások során volt egy szöveg egyszerűsítés, mert az egyik szövegrészben tagállam szerepelt, a másikban Európai Uniós tagállam, és utána a koherenciát akartunk bevezetni, és ez a két megnevezésnek ugye specifikus értelme volt, de nem hiszem, hogy most lenne értelme annak, hogy elkezdenénk keresni, hogy ki is a hibás ezért. Aztán az utalás az Európai Gazdasági Térségre. Ezt törölni lehet most, mert a hármas cikkben, az új szöveg szerint, a javaslat szerinti szövegben, most már lefedjük az összes tagállamot, akár Schengen élvezethez tartozik, akár Schengen élvezeten kívüli tagállam, mint például Nagy- Nagy-Britannia és Írország, vagy pedig olyan tagállam, amely a Schengen élvezetnek része lesz, de ma még nem tagja. Ezért Schengeni tagállam megnevezéssel lefedjük az olyan társult országokat is, mint Izland. Tehát most már az jav, módosított bizottsági szöveggel nem lesz szükség arra, hogy utaljunk a Európa Gazdasági Térségre vonatkozó megállapodásra, hiszen mindent lefednek ezek a megnevezések az új címekkel mindent le tudunk fenni, úgyhogy redondáns lenne, hogyha megtartanánk az utalást arra a megállapodásra. Thank you very much. Then for... Köszönöm szépen, rövid megjegyzésért megadom Jasinski úrnak a szót. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm uh, Szomer asszony kérdését is. Azonnal támogat, tájékoztatom önöket arról, hogy a korepes szintjén megtárgyalták, és arra jutottunk, hogy technikai javításra van csak szükség. A szöveg bevezetésében 10-11-es pontban hivatkoznak a 3-2-es és 4-2-es cikkre, amely nem úgy szerepel, ahogy annak kéne. Már a 3.1-es és 4.1-eset már kiavították, ma már teljesen pontos a szöveg, megszövegezés, és a szövegezés elköz, új változata csak, a, csak annyiban új, hogy ezt a javítást végrehajtották. Az első, első cikk tart, tartalma megmaradt. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Hogyha az előadónk Michel úr szeretne bármit hozzáfűzni, most van lehetősége. Csak röviden köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak a részvételt, és köszönet a hozzászólóknak is, hiszen egyetemen támogatták ezeket a korrekciókat, ezeket a technikai korrekciókat ezért a Libe Bizottság elé fogom terjeszteni minél előbb a jelentés tervezetet, és november végére, ha lehetséges, le tudnánk tárgyalni, le tudnánk szavazni, azért, hogy minél gyorsabban tovább tudjunk lépni. Egyetemű, hogy konszenzus van, hát akkor lépjünk előre. Ezt a technikai er, hiba el, előfordult, javítani kell. Very much. So we try. Köszönöm szépen. Akkor az eljárást évvégére lezárjuk ahogy az előadónk is említette. Most menjünk tovább. A következő napi rendi pontunk a 2010 évi jelentés az uniós, bocsánat, a 1931 per 2006-os rendelet módosítása Kaliningrád térségének, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határmenti területi minősítése tekintetében. Trianti Filides úr az előadó. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy az előző napi rendi pont, ez, ez a jelentős nagyon e- egyértelmű, és nincs benne vita. Az a címünk, az a célunk, hogy régi kulturális és gazdasági kapcsolatok elől elhárítsuk az akadályokat a e, Kaliningrádi terület előtt, amelyet a 2004-es bővítés alkalmával jött létre. A jelentés e, kiterjeszti a korábbi határokat és Kaliningrádi területet kishatármenti jövezetnek szeretném minősíteni. E-, ezzel lehetővé teszi a Kaliningrádi területnek, terület lakosainak, valamint lengyelországi részének, hogy a közös határterületet kis határterületként használhassák, és ne töredezzék fel, ne töredezzék fel a meglévő közigazgatási területeket, és így a lakosok könnyen közlekedhessenek a határon, határon át mindenféle vízumkövetelmények nélkül. Ez a javaslat azért született, mert korábban megvalósított EU e javaslatok már lehetővé tették a kaliningradi lakotosoknak, például a könnyített utazási és vasút, vasút, vasúti um, um, dokumentum révén nem, nem megfelelően kellett, kezelték a kaliningrádi lakosok utazási lehetőségeit. Nagyon örülök ennek a módosításnak több okból is. Először itt, mert lehetővé teszi a Eh, régió lakosainak utazását, valamint jó szomszédi viszonyokat ápol az EU és a harmadik országok eh, eh, tagjai között, és hozzájárul a szabadság és prosperitás gondolataihoz az EU-n belül is. Ezért a dönt, úgy döntöttünk, hogy semmiféle módosítást nem nyújtunk be hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Csak üdvözölni tudom ezt az állásfoglalás tervezetet, amely a bizottság javaslatát támogatja, és az Európai Bizottság részéről megerősítettem, hogy ez egy egyedi eset, semmiféle precedens nem terem további javaslatokra vonatkozóan. Köszönjük, valóban rövid, tömör és velős volt a reakció. Esinszki úr az elnökség részéről. Um. Köszönöm elnök asszony az ismételt lehetőséget, nagyon becsült képviselő hölgyek és urak. Ma másodjára kell eh, szólnom. Eh, meglepő módon minden napirenden szereplő téma amúgy hozzám tartozik. a kapcsolatban elmondhatom, hogy október 27-én a tanács a többé-kevésbé a miniszterek szintjén tárgyalta ezt a kérdést. Nem csak az elnökségi kalapom mondatja velem, hanem a lengyel kormány képviselőként is elmondhatom, hogy nagyon örülünk annak, hogy ennyire problémamentes ez a téma. Local border traffic to large... A kis határmenti forgalom lehetővé tétele nagyon sokak számára a, a, üdvözlendő lenne. Ugyanakkor fontos érteni, hogy a tanácsi tárgyalások során voltak politikai szempontok is közös nyilatkozat tervezetet fogadtak el a tanács és a bizottság az előző héten. Ezen közös nyilatkozat rámutat egyértelműen kivételes lehetőség előtt állunk, amely nem teremt ugyanakkor precedenst, nem precedens értékű, oda kell azonban figyelni arra, hogy hogyan működik ez, ezért nagyon fontos egy erős, alapos jelentés tételi rendszer bevezetése. Ez nagyon fontos számunkra. A másik politikai szempont a lengyel küldöttség nyilatkozata, amelyben Lengyelország kimondta, hogy elvben a kishatármenti forgalom 2006-os szövegén túlmenően is szeretnénk intézkedéseket tenni, nagyon fontos, hogy operatív szempontból For the protection of security. ne legyen problémás, tehát kivételes, egyszeri megoldás ez, ahogy azt hangsúlyozzuk e nyilatkozatunkban. Hogyha további kérdésük lenne ezzel kapcsolatban, akkor természetesen azokra szívesen válaszolok. Thank you very much. Uh, Köszönjük szépen. A kollégákhoz fordulok. Ki szeretne még hozzászólni ehhez a kérdéshez? Parancsoljon. The floor. Yeah, Mr. Thank you. Uh, I didn't understand that I'm the first. Okay. Nem értettem, hogy én leszek az első felszólaló. Én vagyok az Alde Árnyék előadója. Szeretném megköszönni Kiriakos Tehofilidis úrnak a munkáját, hiszen nagyon jól dolgozott bár a téma eléggé korlátozott. A Kaliningrádi terület hozzácsatolá, valamint lengyel, lengyel területek hozzácsatolása a kishatár területhez nem csak az ott, ott lakóknak fontos, hanem az egész régió gazdaságának is, és ezt mindenki számára egyértelmű. Úgy gondolhatjuk, hogy komoly politikai megközelítést látunk, amit támogatnunk kell. Az előkészíteletek során nagyon jó együttműködés zajlott, és ennek eredményeképpen teljes mértékben támogatom a jelentést, semmiféle módosítást nem szeretnék benyújtani. Elnök, köszönöm szépen, Buzotil úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném eh, megerősíteni, hogy az EPP is támogatja a jelentést és Teodni Filidész úr munkáját. Egyetértünk abban, hogy eh, ez az egymilliós lakosság Kaliningrádban nem kell, hogy elszigetelődjön, ezért támogatjuk a javaslatot. Még a lengyel küldötteiknek is megfelelt, tehát miért, ne, miért is ne támogatnánk? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Zanoka asszony. Yes. Uh, very short, uh, since I have already... Nagyon röviden, hiszen már részt vettem az első vitában. Az ALDE csoport támogatja a javaslatot, és az EU-Oroszország delegáció tagjaként meglátogattuk ezt a területet, láttuk a határmenti problémákat, valóban megkönnyíti a helyzetet, és nagyon köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik kezdeményezték. Köszönöm, hogy az elnök, hogyha nincs további hozzászólás, akkor tovább léphetünk. Nincsenek további kérdések, úgy látom. Következő napi rendű pontunk. Elnézést, van még egy dolog. Módosítások benyújtási határideje november 9-e szerda déli 12 óra. A módosítások nem jöhetnek be a 84 AM formátumban, csak is Word formátumban költhetik el. A bizottsági szavazás november végén zajlik majd. Az a célunk, hogy plenáris elé kerüljön még decemberben. Ez lesz tehát a napirend, menetrend. Most pedig az ötödik napirendi pont következik, a 2010 évi jelentés az uniós polgárságról, az uniós polgárok jogáinak érvényesítése állítáló akadályok lebontásáról. Előadónk Danoka asszony, neki szeretném most megadni a szót, hogy foglalja össze a jelentést. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. This is, uh, as you see... Ahogy önök is tudják, látják, a LIBE szakbizottság véleményt készít az illetékes bizottság jelentéséhez, a petíciós bizottság az illetékes bizottság, amelynek véletlenül tagja vagyok, és árnyék előadóként követem ezt a jelentést, amelyet Valéan kollégina készít. Tehát a Petiben árnyék előadója vagyok, itt pedig a vélemény készítője. Remélem, hogy az együttműködés jó lesz. és remélem, hogy hasznos javaslatokkal bővíthetjük a PETI jelentésének szövegét. Hat pontra koncentrál a jelentés tervezet hátulról fordított sorrendben kezdeném. A hatodik ugyanis azt mondja, hogy az Európai Bizottság nem volt túl aktív ez idáig a ezen kérdések tekintetében az állampolgári jogokra vonatkozó jogsértési eljárások területén, és szeretnénk az Európai Parlament, hogy az Európai Bizottság aktívabban lépne fel ezen a téren. Milyen irányban? Az egyik, az a probléma, amely a szabad mozgás jogával függ össze. A hármas pontban. A concern uh, about... A hármas pontban kifejezzük aggodalmunkat a jelenleg irányelvek nem megfelelő végrehajtásával, alkalmazással kapcsolatban. Ez jó néhány problémát okoz a polgárok szabad mozgásával kapcsolatban és felszólítjuk az érintetteket, hogy teljes mértékben ültessék át az uniós jogot a nemzeti jogba, és szerezzenek neki érvényt. Második pontban a szavazati jog kérdése merül fel. Egy másik tagállamban élő európai polgárok elméletileg rendelkeznek azzal a joggal, hogy a helyhatóság és az európai parlamenti választásokon részt vegyenek. Ezzel kapcsolatban azonban léteznek még problémák. Nem mindig tudnak élni ezen jogokkal. Ezért hangsúlyozza a szöveg, hogy igen kevés európai polgár élt ez idáig ezzel a jogával, hogy jelöltként induljon, illetve választóként szavazatot leadjon helyhatóság és európai parlamenti választásokon egy olyan tagállamban, amelynek egyébként nem állampolgára. When the exercise of these rights faces Sajnálatos módon technikai és bürokratikus akadályok merülnek fel sok esetben e jog alkalmazásával kapcsolatban, ezért felszólítjuk az érintetteket arra, hogy biztosítsák azt, hogy mindenki élhessen ezzel a jogával. Még egy olyan kérdés, ami felmerül ebben a jelentésben, az az a jog, amely az állampolgárság nélkülieket illeti, az úgynevezett állam nélküli állampolgárok. To vote. And we um, call on um, the EU institutions. Az uniós intézményeket és a tagállamokat felszólítjuk arra, hogy a harmadik országbeli, az Európai Unióban eh, élő polgárok jogait eh, hangolja össze az uniós állampolgárokéjaival a nemzetközi szervezetek ajánlásainak végrehajtására szólítjuk fel a tagállamokat ez ügyben, különös tekintettel a helyhatósági választásokon való részvételre. Egy további javaslat, amely a négyes pontban szerepel, exercise of the right to in, on, for consular protection. A konzuli védelemhez való jogot érinti, amikor uniós polgároknak szükségük van konzuli védelemre, és saját hazájuknak az adott harmadik, az az unión kívüli országban nincsen konzulátusa, akkor egy másik uniós tagállam nagykövetségénél vagy konzulátusánál konzuli védelmet kérhetnek. Uh, body. These are main proposals. Ezek a főbb javaslatok, amelyek a szövegben szerepelnek. A, legalábbis a LIBE véleményében ezek szerepelnek, ezzel próbáljuk a petíciós bizottság által készített jelentést gazdagítani. No. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Van időnk arra, hogy jó néhányan hozzászóljanak, elsőként Szommer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány megjegyzésem lenne a jelentésről. A téma az EU-s, európai e, állampolgárságról van szó, és nincs igazán sok akadálya a szabad mozgás jogának gyakorlásának a állampolgárok előtt, hanem sokkal inkább az állampolgárságról szól a jelentés. De van valami, ami nem igazán illik ide. A kettes pont, amikor a hontalanokról, állampolgárság nélküli emberekről van szó, Szerintem ennek nincs igazán köze az EU polgárinak jogához. A négyes cikk utolsó, négyes bekezdés utolsó mondata harmadik országbeli polgárok ugyanazon jogáról beszél, mint az, az EU állampolgároké, ami kicsit túl messze megy, nem igazán felel ez meg nekem. Nekem megfelel a hármas bekezdés, amely aggodalmát fejedi, fejezi ki a jelenlegi irányelv gyenge meg, megvalósítását illetően, különösen a szabad mozgásról szóló irányelvben és meg kell említenünk a szolgáltatási irányelvet is, valamint a negyedik bekezdés azt a véleményt fogadja el, hogy a bizottság és a tagállamoknak el kell érniük, hogy az EU polgárai, akik nem a saját tagállamaiban tartózkodnak, azok gyakorolhassák szavazati jogaikat. Nem tudom, hogy mi a szerepe itt a bizottságnak ezen jogok gyakorlásában. Ez a tagállam feladata, illetve a helyi hatóságok feladata, amelyek megszervezik ezeket a választásokat, és ezt módosítani kéne. Aztán a hatos bekezdésben, ami eh, nem igazán határozottan fogalmaz, tehát vagy adjunk konkrét példákat, kategorikus eh, eh, a kategóris kritikát hagyjuk ki ebből a véleményből Köszönöm, mondja az elnök. Vannak még megjegyzések. Ircsev úr részéről parancsoljon. Thank you. Uh... Köszönöm. Árnyék előadó vagyok az ALDE részéről. Először is szeretnék köszöntet mondani az előadónak, Ösztánok asszonynak a munkájáért. Számos fontos pont szerepel itt, de én csak három témát emelnék ki. Az első, hogy a petíciók kb. 25%-a a szabad mozgással kapcsolatos problémákra vonatkozik, vagyis ez a probléma folyamatosan fönnáll, következő hónapokra, évekre is ez lesz érvényes. A tagállamok számára napon napra egyre súlyosabb ez a probléma. A jelenlegi irányelv és a rendelet, amivel végrehajtás alatt van, ezeknek a problémájáról van szó. Szóval ezért a bizottságot fel kell kérnünk arra, hogy indítsa be a szükséges folyamatot a jelentés lezárásával ezt természetesen a bizottság támogatásával fel tudjuk gyorsítani. Vannak olyan tagállamok, amelyek úgy lépnek fel, mintha nem is létezne a szabad mozgáshoz való jogra vonatkozó irányelv. Válságos időben az Európai Uniós intézményeknek és a tagállamoknak proaktívaknak kell lenniük az alapjogok biztosítása tekintetében, és az egyik alapjog a szabad mozgás. Sajnos romlik a helyzet a tagállamokban, a polgári, uniós polgári jogokkal kapcsolatban. A jelentés felhívja a figyelmet erre. Roma kérdés. A folyamatosban lévő roma stratégia ellenére még mindig ez egy függő téma az EU agendán. További erőfeszítéseket kell tenni lakáshoz jutás, egészségügy, oktatás, stb. területeken, és mindent meg kell tenni a roma gyerekek elszigetelésének a megakadályozására. A jelentésben az szerepel, hogy a roma téma, téma akkor fog előre haladni, hogyha a jogokat garantálják az Európai Unió roma polgárainak is azonos alapon. Harmadik megjegyzésem, az uniós jogokról való tájékoztatás. Tagállamokban nagyon sok olyan polgár van, amelynek, aki nem rendelkezik teljes mértékben az őket illető jogokról tagállamoknak általános tájékoztatási rendszere van, de a jogok korlátozása, szociális támogatás, családi állapot, fogyasztói jogok, stb. ezeken a területeken mindez nem érvényesül. A meglévő adminisztratív eljárások bizonyos tagállamokban annyira sok időt vesznek igénybe, hogy gyakorlatilag annyit érnek, mintha megtagadnák a EU-s polgári jogokat. Ez csak néhány téma, ezekre vonatkozóan módosító indítványt fogok benyújtani, és reméljük, hogy az összes kolléga támogatásával javítani tudjuk majd az EU-s polgárok helyzetét, és ösztönzőt kapunk a jelentésből ehhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alfano asszony, a következő. Köszönöm, elnök asszony nem akarom megismételni az, ami, azt, ami már elhangzott. Ilcsev kolléga sok fontos témát említett. Köszönetet szeretnék mondani Zdanuka asszonynak a javaslatért. Ha lehetséges, szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy szerintem a hármas pontot módosítani kellene. A hármas pont a uniós polgárok és családtagjaik, illetve családjuk szabad mozgására vonatkozik. A Gyilcsev kolléga is említette, jelentős problémák szerepel, élnek ezen a területen, és a romákat ez jelentősen sújtja. De van egy másik aspektus, amit hasonló módon figyelembe kell venni. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem engedik meg se a romoknak, se az LGBT-knek, illetve családtagjainak a szabad mozgást. Szerintem az Európai Bizottság nem kellene, hogy féljen attól, hogy szankcionálja idézőjelben, vagy legalábbis vonja felelősségre idézőjelben ezeket az államokat, amelyek tagállamok. Úgyhogy már most jelzem, hogy ilyen értelmű módosító indítványokat fogok benyújtani. Remélem, hogy a Szony és a többiek is támogatni fogják majd ezeket a módosítókat. Köszönöm. Thank, thank, thank you very much. Köszönöm szépen. Papadopoulou asszony következik. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, διάβασα προσεκτικά τη γνωμοδότηση και θα ευχαριστήσω την συγγραφέα για αυτόν τον Köszönöm szépen, Elol, nagyon alaposan elolvastam a jelentést, és szeretném megköszönni az előadónak a tanulmányát. Elsősorban E- az európai e, állampolgárok helyzetére koncentráltak. De a harmadik tagállamok jogairól is itt szó van. Ezért én e, elsősorban közösségi polgárok mozgásának a témájára koncentráltam. Szerintem azok az állampolgárok, azok a polgárok, amikor jogaikat gyakorolják, nagyon sokszor sok nehézségbe ütköznek jogi nehézségbe, gazdasági, anyagi jellegű nehézségbe, attól függetlenül, hogy alkalmazottak, vállalkozók, stb. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezeket az akadályokat hogyan tudjuk leépíteni, és milyen megoldásokat tudunk rájuk találni. A baj nem az, hogy hiányoznak a törvények, nem. A baj az, hogy a meglévő jogszabályok végrehajtása nem megfelelő. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy az uniós polgárok élhessenek azokkal a jogokkal, amelyek szerepelnek a rendeletekben, egyéb jogszabályokban? Lehet, hogy radikálisan át kéne alakítani bizonyos rendszereket, azért, hogy figyelembe tudjuk venni az anyagi, szociális, egyéb helyzeteket, és pontosan azért, hogy garantálni lehessen ezeket a jogokat az európai polgárok számára. Én vagy egy olyan jelentésnek vagyok az előadója, amely a 2013-as évvel foglalkozik. Ugye a 2013-as év az polgárok emberi jogainak az éve lesz. Azt kell megvizsgálnunk, hogy egy uniós polgár hogyan tudja a gyakorlatban érvényesíteni a jogait, hogyan tud erről tájékoztatást kapni. A mindennapi életet illeti ez, hiszen ott merülnek fel a súlyos problémák. Aztán amikor harmadik országbeli állampolgárok jogairól beszélünk, nem beszélünk olyan európai polgárokról, akik nem jogosultak arra, hogy szabadon mozogjanak. Ciprusról beszélek. Több mint 30 év óta európai polgárként, uniós polgárként nem tudjuk gyakorolni a szabad mozgás jogát. Hányan tudják azt, hogy Cipruson én, mint európai polgár, nem mehetek el a sziget egyik feléből a másikba, nincs jogom hozzá. egy sor jogszabály születik harmadik országok polgáraira vonatkozóan, és ugyanakkor tragikus, tragikomikus a helyzet nálunk, hiszen európai polgárként mi nem tudjuk gyakorolni ezeket a jogokat. Tehát Fontos, hogy az uniós polgárok a gyakorlatban élhessenek a jogaikkal, mindent meg kell tennünk azért, hogy ezeket az akadályokat elmozdítsuk, és mindenki élhessen ezekkel a jogokkal. Köszönöm. Eh, Köszönöm, elnök asszony. A frakcióm eh, árnyék előadójával részletesen eh, meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen módosító indítványokat nyújtsunk be. Első hallatra, első hallásra úgy gondolom, hogy a vita megfelelő irányba mutat. A frakcióm támogatni fogja ezt a munkát. Köszönöm. Köszönöm az összes megjegyzést. Volt néhány vitatott kérdés és néhány javaslat is. Megadom most a szót Zsdanoka asszonynak, hogy reagáljon a javaslatokra és kérdésekre, amelyek elhangzottak, majd ezeket megbeszéljük. Köszönöm. És köszönöm az e- árnyék előadóknak és minden kollégának, akik javaslatot tettek, köszönöm mindannyiuknak a munkáját. Nyitva várom a vitát, Várom a módosítások megha- megvalósítását, eh, benyújtását ehhez a rövid dokumentumhoz. Úgy van, először is eh, eh, reagálnunk kell az állampolgári jogokra az EU-n belül. Azt gondolom, hogy pont ezt tesszük ebben a véleményben, de ha néhány aggodalmat szeretnénk eh, támogatni, mint például a szabad utazásra való jogot, szabad mozgás jogát, akkor csak támogatom az önök javaslatát. Ez a vélemény a Libe bizottságtól érkezett, ezért eh, figyelembe kell venni, hogy valahány eh, egyéb jog említése, úgy, mint például a szolgáltatási irányelvben említett jogok, megjelennek majd a szövegben végül, remélem, de de nem a Liber Bizottság feladata az, hogy ezeket a javaslatokat megtegye. Ha nincs igazam, akkor megvitathatjuk ezeket, és véglegesíthetjük a javaslatainkat. Nagyon egyetértek, és nagyon is örülök az önök javaslatának, amely különösen a romák problémáját e- e- illeti. Ennek nagyon örülünk, és beszéljünk is erről. A romák és a a LGBT, tehát a homoszexuálisok, melegek pont ilyen problémával szembesülnek en, ez, ennek külön fejezetet szem, szentelhetünk. Ami a, az állampolgári jogokkal nem rendelkező problémáit illeti, és a harmadik országok polgárait, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országok polgáraira vonatkozóan őket megemlítjük a definícióban, és ide nem csak a külföldiek tartozó, tartoznak, hanem az állampolgárság néni, nélküliek is, a hontalanok, olyan emberek, akik tartósan tartózkodnak, állandó jellege tartózkodnak a, az Európai Unióban, most csak róluk beszélünk, és ez a, ezek a csoportok jogait lefe, lefedi az 189-es irányelv, de ha úgy beszélünk a jogaikról, mint akik állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, és beépülnek a régió életébe, és részt vesznek a helyi hatósági választásokon, az csak egy irány, amely a frakcióm értelmében, amelyben a frakcióm véleménye értelmében haladnunk kell. Beszélhetünk kül- külkapcsolatokról is, de ez a pont egy új minőséget teremt az EU állampolgárainak, hiszen a, az európai állampolgárok jogairól beszélünk az egész uniót illetően. A mi véleményünk szerint a, meg kell említenünk egyéb állandó tartózkodási rende, engedélye rendelkezők jogait is, és az ő jogait, jogaikat ki kell egyensúlyozni más állampolgárok jogaival. Ami a bizottság hivatkozását illeti, azt is megvitathatjuk de ebben a problémában a, amit a petíciós bizottsággal vetettünk fel, és köszönöm a kollégáknak, akik ezt szóba hozták, amikor más tagállamok állampolgárénak gondjai vannak a szavazati jog gyakorlásával, akkor, hogyha nem az állampolgárságoknak megfelelő tagállamban élnek, vannak bürokratikus problémáik, és mivel a bizottság felügyeli az alapszerződést, és ezt az áradékot is, amely ezt a jogot megadja ezeknek a polgároknak, meg kell említeni a véleményemet is, hogy a tagállamok mellett figyelemmel kell lenni erre a problémára is. De ez egy olyan kérdés, amit megvitathatunk. Várom tehát a kérdéseket, és nagyon örülök a módosításoknak, és majd a menetrend szerint fogunk dolgozni, amit az elnök asszony javasol. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök. Nyilván lesznek kérdések az árnyékalatot is. Látom, hogy sokan kértek szót, a bizottságnak is van mondani valója. Tehát önöki a szó. Látvaró az asszony. To have missed Mrs. Nagyon sajnálom, hogy a Lekéstem a bevezetőről, de kolléganővel. It was, it was ah. uh, the final comment. We oh, are I'm just so concluding this point, ah. and ah. I asked Madame. Ja Lezár. Akkor, akkor még jobban, még jobban elkéstem, mint hogy gondoltam, uh, mondja Latford asszony. Yeah ettől függetlenül röviden mondhatok egy pár szót, elnök azt hogy lemaradtam az érdemi vita egészéről. Sajnálom még egyszer, de szerettem volna. Mindenképpen. E, a Pettiben Valeán e, kollega által készített jelentéshez készített e, vélemény szövegét támogatni. A Petiben is részt vettem olyan kérdésekben, amelyek a tartózkodási engedélyekkel, a vízumok vízumhoz, vízumhoz való jutással volt kapcsolatos Londonban, a választókerületemben jó néhány olyan eh, választó van szó, akinek Schengeni eh, vízumhoz jutniuk eh, nem könnyű, és gyakran előfordul, hogy a azonos neműek házasságát, illetve az élettársi kapcsolatot azonos neműek között igen csak nehezen ismerik el. Tudjuk, hogy mekkora problémákat, nehézségeket okoz ez számukra. 2011-ben egész egyszerűen ez elfogadható. Az európai polgárság, közpolgárság fogalmának megszületését jó néhány évvel követően ez elfogadhatatlan. Az első irányelvet, amikor elfogadták, sajnos nem eh, együtt döntésben, de legalább elfogadták, eh, azóta jó néhány év eltelt, és még mindig nap mint nap eh, falakba ütköznek Európa szerte a polgárok. Van épp elég bajunk Európában, az eurózónában. Jó lenne, hogyha ezen a területen meg tudnánk mutatni. Be tudnánk bizonyítani a választópolgároknak, hogy az Európai Uniónak ez a része működik, méghozzá úgy működik, ahogy annak működnie kell. Ezért az Európai Bizottságot arra kérem, és tudom, hogy a tagállamokat figyelemmel követik, hogy acélozzák meg lelküket, és bizony kezd kezdeményezzenek, indítsanak jogsértési eljárást azon tagállamokkal szemben, akik nem végezték el a házi feladatukat ezen a téren, és lemaradtak a jogharmonizációban, illetve nem szereznek megfelelően érvényt ezen jogoknak. Az Európai Bizottságnak fel kell lépnie olyan akadályok ellen, amelyek elfogadhatatlanul korlátozzák a szabad mozgást, például az azonos neműek házasságának, illetve élettársi kapcsolatának elismerését is illeti. Értem én, hogy a család jog nem minden tagállamban ugyanúgy működik. Hát ezt a vikát annak a pár tagállamnak, akik ezt nem hajlandóak elfogadni az azonos neműek házasságát és élettársi kapcsolatát, ezt a vikát le kell nyelniük, hiszen a szabad mozgás joga mindent felül az Európai Unióban. Köszönjük szépen. Almost everyone man. Köszönöm szépen. Szinte mindenki említette a szabad mozgás irányel végrehajtásának a problémáit. A bizottság képviselőjét szeretném felkérni arra, hogy adjon választ a kérdésekre. Ugye nem csak arról van szó, hogy válaszoljon, reagáljon a bizottság, hanem cselekedjen is. Georgidő asszony, önni a szó, ha jól tudom. Köszönöm. Az uniós polgárságról szóló jelentés lényege az volt, hogy megállapítsuk, hogy milyen akadályok állnak fönn még mindig az uniós polgárság joggyakorlása előtt. Szinte már 20 év is eltelt, ugye 2013-ra 20 év fog eltelni az EU-s polgárság állampolgárság bevezetéséhez képest most azt akarjuk biztosítani, hogy valójában gyakorolhassák a jogaikat az uniós polgárok. Úgyhogy üdvözöljük ezt a jelentést, és szorosan együtt kívánunk működni az Európai Parlamenttel azért, hogy tovább tudjunk lépni. A konkrét témákkal kapcsolatban, amik szerepelnek a jelentéstervezetben először is. A bizottságnak tudomással van arról, hogy etnikai kisebbséghez tartozó polgárok, akik nem tagállami állampolgárok, de tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, érzeken kérdést jelentenek. Hogyan lehet megszerezni, illetve elveszíteni egy tagállami állampolgárságot? Ezeket a szabályokat kizárólag a tagállami jog határozza meg. Minden tagállam szabadon határozhatja meg, hogy milyen feltételekkel adja meg az állampolgárságot, beleértve a hontolanokat is. A bizottság itt nem tud beavatkozni ebben a témában. Szintén kizárólagos jogosultság van a tagállamoknak a tekintetben, hogy meghatározza, hogy azok a személyek, akiknek nincs állampolgársága, ne kaphassanak szavazatjogot helyi választásokon. Úgy, bár EU szinten szabályozó van, hogy hogyan lehet részt venni az európai parlamenti és helyi választásokon, akkor is, hogyha nincs a tartózkodási hely szerinti állampolgársága a személynek. Viszont a helyi választásokon való részvétel olyan emberek esetében, akik nem EU-s állampolgárságúak, ez a téma nem tartozik EU-s hatáskörbe. A uniós polgárok szerződésből származó jogainak a végrehajtását tekintve, vagyis a szabad mozgás joggyakorlásákat tekintve. Az Európai Bizottság szigorúan követi, nyomon követi a végrehajtást. Két oldalú strukturális megbeszéléseket folytatunk a tagállamokkal. Sok tagállam módosítja vagy megindította a jogalkotásának a módosítását azért, hogy teljes mértékben megfeleljen a szabad mozgásra vonatkozó irányelvnek. És szorosan nyomon követjük a fejleményeket, pontosan azért, hogy biztosítani tudjuk, hogy ezek a tagállamok teljesítik a vállalásaikat. Azok a tagállamok, amelyek még ezt nem tették meg, ezek esetében szabálysértési eljárást indítottunk április és október között. 12 tagállamról van szó, széles a témák uniós polgárok családtagjainak a belépésére is vonatkozik, illetve azonos neműek és családtagok belépésére. Úgyhogy mi folyamatosan figyelmel kísérjük a fejleményeket. A célunk az, hogy a szabad mozgásra vonatkozó szabályokat minden tagállam, az egész Európai Unió egységesen végrehajtsa választási jogokkal kapcsolatban a uniós polgárságra vonatkozó jelentésben, illetve az európai parlamenti választásra vonatkozó jelentés, amit ugyanakkor fogadtak el, ezekben is szerepelnek akadályok a tekintetben, hogy szavazati jogot hogyan tudnak gyakorolni az uniós polgárok. Például a regisztráció a választási listában, tájékoztatás hiánya, hogyan tudják a jogaikat gyakorolni a polgárok párbeszedet indítottunk az érintett tagállamokkal. Több tagállam bejelentette, hogy módosítani fogják a törvényeiket, és a többi tagállammal is folyamatos kapcsolatban állunk azért, hogy biztosítsuk, hogy kötelezettségeiket teljesítik. ...2013 az uniós polgárság éve, ez megfelelő lehetőséget ad számunkra arra, hogy felhívjuk a figyelmet a választójog kérdésére is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A témát folytatni tudjuk, amikor az Európai Uniós Polgárság évéről fogunk beszélni. A napjában ugyanarról a témáról van szó. Módosító indítványok benyújtásának a határideje november 16-a dél. Libe szavazás a jelentés tervezetről december 5-e. Tehát a módosítók benyújtásnak a határideje 16-a. Kirchhoff úr megérkezett. Utás nyilvántartási adatok felhasználása EU PNR, ez a következő témánk. A témáról már volt szó július 13-án. A szöveg egy új javaslat a 2007-es javaslathoz képest. Az egy Lisszabont megelőző javaslat volt. Bizonyos szervezetek LDPS, 29-es cikk munkacsoport, alapjogi ügynökség, ESC e részéről több vélemény készült. A hatály korlátozása, pontos definíciók, arányosság, adatvédelem, visszatartási időszakok, stb. ezek a témák. És most szeretném átadni a szót az előadónak, Kirkapúrnak, ezt követően pedig a bizottságnak, a tanácsnak, és utána le tudjuk folytatni a vitát. Önnél a szó, Kirkapúr. Chairman, thank you very much indeed. Köszönöm, elnök asszony. But, uh, just bringing us up to date. Mielőtt nekilátnék és felvezetném ezt a témát, szeretnék uh, a menetrendre vonatkozó dátumokat felvillantani. Azt javaslom, hogy miután sikerrel vizsgáltuk meg személyesen is az Egyesült Királyságban, hogy az adat és határ igazgatási kérdéseket az utas nyilvántartás kontextusában hogyan kezelik. November 22-én az árnyék előadókkal egy munkacsoportülést sen vennénk részt, ahol több szakért is beszámol arról, hogy a utas adatok rendszere hogyan működik, és hogy milyen változtatásokra van szükség ez ügyben. Még egyszer mondom, erre november 22-én kerül sor. Január 10-ére tervezem benyújtani a jelentés tervezet végső szövegét. Január 20-át javaslom a módosítók benyújtásának határidejének, és februárban fogadnánk el magát a jelentést. Ez lehet, hogy távolnak tűnik, de nincs ez olyan sokára fontos, ahogy azt az elejétől fogva mondtuk, nem elsietni a dolgokat, hanem eltalálni, hogy pontosan jó legyen. Ezek lennének tehát a céldátumok, elnök asszony. um, a... Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy hogy is néz ki ez a dosszé. Először is örülök annak, hogy ezt a szerintem fontos témát újra napirendre vehetjük. hogy pár héttel ezelőtt került először napirendre, azóta az árnyék előadók második ülésére is sort kerítettünk. Jó néhány a árnyék előadók által felvetett kérdéssel kapcsolatos ülésen vettem részt, és e, szeretnék rámutatni, Mik ezek a kérdések? Centralizált vagy decentralizált rendszer a jobb? Sokak azt mondják, hogy egy központosított rendszer jobb vagy szükségesebb, hogyha megvizsgáljuk a költség szempontokat, a helyszín kérdését, illetve a fel, esetlegesen felmerülő politikai szempontokat, jelenleg nem tűnik reálisnak ez a megoldás. Ugyanakkor az irányelvben lefektetett iránymutatások hasonló biztonsági normákat, szabványokat és védelmet garantálnak Európa egészén. Bár nem központosított rendszer lesz ez, mégis központi normákat, szabványokat kell majd mindenkinek alkalmazni, szerintem ez a legjobb megközelítés. Olyan rendszer lesz ez, amely az együttműködésre, nem a kényszerítő erőre épül. Vannak már működő utas adat nyilvántartási rendszerek. A legfontosabb az, hogy olyan szabványokat vezessünk be, amely lehetővé amelyek lehetővé teszik az együttműködést, és amely valóban hasznos az összes európai állam számára. Az együttműködés tehát a fontos, talán az egyik legfontosabb kritérium. Hosszan beszéltünk, elnök asszony, a nemzetközi bűncselekmények eh, azon fajtáiról, amelyek szerepelnének az erre vonatkozó listában, illetve az arányosság, illetve a szükségesség fogalmát is körbejártuk, és szeretném, ha ez a vita a rendszer technikai oldala felől közelítenénk, hogy ne egy politikai kötélhúzás legyen ebből. Nagyon nehéz egy mindenki számára egyformán jó, mindenkire egyformán illő egyen megoldást javasolni, hiszen más-más a történelme, az igénye, a szüksége minden, mind a 27 tagállamnak. Itt több kolléga rámutatott arra, hogy ha úgy tetszik, más a hangsúly is, máshova esik a hangsúly tagállamtól függően. Ami az adatok tárolását illeti, ezen jelentés egyik legfontosabb kérdése ez, és nagyon fontos az egész bizottságunk, illetve parlament eh, számára. Nagyon fontos, hogy a leg tehát pontosan annyi ideig tárolják ezeket az adatokat, amennyi ideig ez elengedhetetlenül szükséges. Más irányában is foglalkozunk adatokkal, ebben a konkrét jelentésben szeretném, hogyha úgy kezelnénk, úgy viszonyulnánk az adatokhoz, főként a személyes adatokhoz, amelyek tekintetében a személyes adatok védelméhez való jogot a lehető legnagyobb mértékben eh, tiszteletben tartjuk. Később természetesen eh, folyamatos felülvizsgálatnak kell a rendszer működését alávetni, és hogyha szükséges, egyes kérdésekre vissza kell térni az adatok nyilvántartással kapcsolatban. Az unión belüli járatokra vonatkozó utasadat nyilvántartás szerintem nagyon hasznos lehet. Hogyha ezeket az utakat, utakat figyelmen kívül hagynánk, akkor egy igen nagy biztonsági rést hagynánk Ugyanakkor az is fontos, hogy költséghatékony legyen egy ilyen rendszer. Manapság mindenki megnézi, hogy hol, mire költi a pénzét az európai adófizetők, a központi költségvetés, akár csak a légitársaságok. Ugyanakkor a rendszer, hogyha biztonságosabbá teszi az utazást és az Európát, akkor ezt a jegyek árában bizonyos fokban meg lehet jeleníteni. Elképesztő, hogy milyen eh, reptéri illetékek, eh, vagy eh, egyéb illetékek, például kerozin díjak is hozzájárulnak a repülő jegyek árához. Szerintem egy pár eurós adatnyilvántartási díj igazán nem sok ahhoz képest, hogy mennyivel biztonságosabbá tesszük Európát. Ugyanakkor fontos a jogorvoslat kérdése, és erről majd hosszan beszélek a jelentésben, hiszen az adatokkal való, az adatok nem megfelelő kezelése valamilyen szankcióhoz kell, hogy vezessen. A polgároknak biztosítanunk kell a lehetőséget, hogy a saját adataik nyilvántartásával kapcsolatban jogorvoslattal éljenek, hogyha e, visszajönnek ezen adatokkal. Persze, mindenki másképp közelít ehhez a kérdéshez, és voltak, akik már jelezték, hogy nem biztosak benne, hogy szükség van egy ilyen utasadat nyilvántartási rendszerre. Remélem az elkövetkezendő hetekben be tudom, meg tudom őket arról győzni, hogy fontos, szükséges és megfelelően működőképes is egy ilyen rendszer, de szerintem a közös nevező megvan az árnyék előadók között ahhoz, hogy valóban megoldásra jussunk, mindannyian, mindannyiunk szemére elfogadható konszenzust találjunk. Úgy vélem, hogy az utasodat nyilvántartás hasznos eszköz lehet a határon átnyúló terrorizmus és bűnözés elleni fellépésben. Nem oldan meg minden problémát, de fontos eszköze lehet ennek a harcnak. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül a mai világban. Ugyanakkor elnök asszony, körültekintően kell eljárnunk, hiszen a technikai részletek kidolgozásakor, és hát jó néhány részletről beszélnünk kell, nem szabad elfelejtenünk, hogy a rendszer alapvetően azt a cél szolgálja, hogy a bűnözőket elkapjuk, az emberkereskedőket, a kábítószerkereskedőket, a pedofilokat, eh, akik kell kapcsolatos ügyek sokszor kerülnek napirendre ebben a szakbizottságban. Fontos, hogy a tagállamok ezeket az adatokat e célra használják, hiszen már most is kétoldalú adatcsere folyik. Elnök asszony, ezért még ha nem is járna sikerrel a jelentésem, nem jobb-e mindenkinek, hogyha határozott, jól megfogalmazott, erős szabályok vonatkoznak erre a területre? Szerintem elérhető egy olyan megoldás, amely minden, amiben mindenki bízik, a szakmabeliek, a légitársaságok, is elfogadják. Remélem ma délután többen megosztják velem a véleményüket ez ügyben, és szeretném, hogyha lehetőleg nagyobb konszenzussal hoznánk meg végső döntésünket ez ügyben, hiszen így születhet meg egy olyan jelentés végső soron, amely valóban sikerrel eléri a magunk elé kitűzött célt. Like Köszönöm az összefoglalót, most megadom a szót a bizottságnak, és majd a tanácsnak, és végül várom az önök véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután meghallgattuk Kirkhope úr előadását, nagyon nagy az egyetértés szerintem a között, amit ő elmondott, és eh, amit mi javasolunk. Egy kivétel van. Az a kérdés, hogy vajon az irányelv kiterjedjen -e a nemzetközi járatokra is. Jelenleg azt szeretnénk, hogyha fokozatosan vezetnénk be a PNR adat, adatnyilvántartási rendszert az EU-ban, amit először nemzetközi járatokra alkalmaznánk az EU-ból és az EU-ba érkező járatokra. Tehát Schengen vak lenne például ez a rendszer. És két évvel a hatályba lépés után értékelnénk ezt az irányelvet, és akkor megállapíthatnánk, hogy a javaslatot ki lehet-e terjeszteni az EU-n belüli járatokra is a beruházás mértéke, ami a nemzetközi járatokat illeti már eléggé nagy, és ezért jobban örülnénk egyelőre, hogyha fokozatosabban vezethetnénk be. Ez a bizottság álláspontjának. Szeretném megragadni a lehetőséget, bár ez a téma nem szerepel a napirenden, de ide kapcsolódik, hogy híreket mondhassanak önöknek az amerikai e, utas utasnyilvántartási tárgyalásokról. Eléggé közel vagyunk a megállapodások lezárásához. A szöveget e, e, a normális csatornákon juttatjuk el önöknek, és eléggé valószínű, hogy egyetértésre jutunk már a jövő, éve, jövő hét elején Erről most egyelőre több részletet nem tudok elárulni, de figyelmeztetném önöket, hogy nagy, nagyon vala, valószínűleg e, hamarosan eljut ide ez az egy, egy, egyezmény, és vitatkozhatunk a tartalmáról. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig megadnám a szót a tanácsnak. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm Körkop képviselőnek is, hogy elmondta, hogy mi a PNR-ra kapcsolatos további menetrend. Őszintének kell lennem. Lehet, hogy um, már hogy a negyedik évet következik el ennek a vitának, szeretném aláhúzni, hogy a tagállamok mennyire koncentrálnak arra, hogy a lehető legjobb megoldást teremtsék, másfelől pedig mennyire sok nyitott kérdés marad akkor, hogyha a rendszerről gondolkodunk és annak kialakításáról. Nem vagyok messze az igazságtól, amikor azt mondom, hogy a tagállamok ö, ö, hasonlóan egyetemű véleményt fogadtak el a dosszié minden kérdéséről. A kérdések mindig arra koncentrálnak, hogy vajon hogyan kell a szükségesség kérdésével foglalkozni, hogy hogyan lehet ezeket az arányosságot is elérni. Szerintem a legfontosabb kérdés az, hogy azt láthatjuk, hogy a tagállamok valóban szeretnének közös egyetértést kialakítani, mert szükség van erre a rendszerre, nincs vita arról, hogy van-e rá szükség. Arról van szó, hogy hogyan működjön ez a rendszer, hogyan működjön a pragmatik együttműk, pragmatikus együttműködés a tag, tagállamok között. Ahogy Körkópul is mondta, e, e, nagyon gyakran bilaterális e, kereteken belül zajlik, bár szerintem közös normákat kéne elfogadnunk az EU-n belül, amit az intézmények mind elfogadnak. Nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mivel foglalkozunk most, és a jelenlegi elnökségnek mi a érdeke a szöveget illetően. 12-13 különféle előadást hallottunk az érdeket felektől abban a munkacsoportban, aminek, amit én elnökölök, meghallgattunk az érdekelteket, akik azt mondták, hogy ha, ha em, megfelelő eszköz jön létre, a PNR néhány tagállam vezeti, az nagyon hasznos lesz, és hozzájárulhat a nagyon hatásos végeredményhez, amelyel megelőzhetjük a bűn, bűn bűn cselekményeket. ami a tagállamokat illeti, amelyek a PNR ellenőrzéseket folytatják. Nagyon köszönöm Körkóp úrnak azt a nagyon egyértelmű és szigorú szabályrendszert, amit felvázolt, azt, kell felt, azt a kérdést kell feltennünk, hogy fontos-e a fokozatos elfogadás. E, én osztom ugyan a bizottság álláspontját, e, de így is meg lehet oldani a szükségeség kérdését és az arányosságot is. De őszintén hadd had mondjam el, hogy a tagállamok aláhúzták azt a szükségességet is, hogy a e, rendszer legyen nagyon egyszerű. Hogyha ezzel a rendszerrel akarjuk az együttműk, tagállami együttműködéseket és hatá, hatósági eh, együttműködést egyre nehezebbé tenni, akkor nem lenne nagy, nagy értelme bevezetni. Ezért a tagállamok azt mondták, hogy nagy szükség van arra, hogy egyszerűvé tegyük, és eh, a lengyel elnökség azt javasolta, hogy gondoljuk végig, miként lehet ezt eh, a szükségesség cél és arányosak célját elérni, és örömmel mondhatom, hogy az vélemények nagyon hasonlítanak Körkóp úr véleményére, ami az EU-n belüli eh, járatokat illeti. Most elsősorban az adatok eh, terjedelmére eh, koncentrálunk, és a rendelet szövege végül sokkal egyszerűbb lesz, mint a jelenlegi változat, abból a szempontból, hogy hogyan kell ezt megvalósítani. Volt egy kérdés amelyet nagyon egyetemen megfogalmaztak, és nagyon örülök, hogy az előadó is javasolta. Ez a felülvizsgálat és a különféle pragmatikus műveletek megfelelnek meg. Nagyon örülnék, hogyha lenne egy szakértői csoport, amely megszövegezi, hogy ki felel végül azért, hogy a jelentéstételi rendszerben mindenki tudja, hogy mi történik, hogy ez vajon megfelelő eszköze, olyan eszköz ez, amelyet az folyamat alapvető jogait vizsgálja. Számos vitát folytattunk a költségekről is. Nagyon óvatosaknak kell lennünk, és tudnunk kell, hogy mi lesz a költséghatása a jelenlegi rendszernek, a jelenlegi rendszernek, és különösen azokban a tagállamoknak mennyibe kerül majd ez, mit jelent ez a légitársaságoknak végül. Az önök rendelkezésére állok, és nagyon örülök, hogy folyamatos kapcsolatban állok a kollégákkal és Körkóp úrral is, és nagyon szívesen segítünk a lengyel elnökség részéről és a Dán, Dán elnökség részéről is, hogy ezt a e, dossziét előmozítsuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Persze én is e, remélem, hogy közös alap fönn fog állni arra, hogy tovább lépjünk és gyorsan. Ismerjük a dátumokat. Van időnk a vitára. Albrecht úr az első. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also, äh, ich bin Köszönöm, elnök asszony. Kicsit meglep ez a gyorsaság, ahogy most eljárunk, hiszen még mindig jelentős a véleménykülönbség. Hogy más nem mondjak, bátornak tűnik ez a gyorsaság, legalábbis arra gondolunk, hogy a telekommunikációs adatok tárolásával kapcsolatban milyen sok eltérő vélemény létezik, valamint alkotmánybírósági témák is fölmerülnek itt. Szerintem elég bátor, hogyha úgy gondoljuk, hogy az adattárolást, a személyes adatok tárolását nem pontosítjuk, hiszen a tagállamok alkotmányjogával nem igazán egyeztethető ez össze, sőt, még az Európai Alapjogi Kartával sem. Sőt, én úgy gondolom, hogy az EU szerződésének a 16-os cikkével sem egyeztethető össze. Azért is bátor, mert a tanács jogi szolgálata fogadta ezt a kritikát, fogadta ezt a jogi helyzetet, pontosan körülírta, ismert, hogy a kritika, ez a fajta kritika létezik. Az alapjogi ügynökség, valamint az Európai Adatvédelmi Ombudsman rendszeresen kritizálta ezt az intézkedést. 5 évig, vagy akár hosszabb időig a személyes adatok tárolása nem arányos. És mostanáig senki nem biztosította és nem bizonyította, hogy erre szükség van. És azért is bátor, mert a fuvarozók már bejelentették, hogy milyen költségek merülnének föl. A Lufthansa képviselővel beszéltem, azt mondják, hogy a jelenlegi bizottsági javaslat alapján havi kb. 200 millió eurós költségük merülne föl. Hogyha a belső járatok esetében, ugye válság időszakban, egy olyan időszakban, amikor a rendőröket bocsátanak el, európai szinten egy olyan rendszert alakítanánk ki, amely hatalmas költséget, pluszköltséget jelentene az állampolgárok, illetve a, a fogyasztók számára. Véleményem szerint hihetetlen, hogy, hogy ne legyen bizonyítéka annak, hogy ez mire szükséges, ugyanakkor nagyon sok negatív vélemény létezik. Mintha ezek nem is léteznének, haladunk tovább. Egyszerűen nem értem nem értem a javaslatot, egyáltalán nem tudom támogatni, és még azt is elmondanám, hogy én azokhoz tartozom, akiknek mindig is kételjei voltak a rendszer szükségessége, igazolhatósága szempontjából. Véleményem szerint inkább másfajta rendőrségi munkára kellene koncentrálni és nem arra kéne koncentrálnunk, hogy általában minden utas adatát földolgozunk, elemezzük. Talán a polgárnak kellene bizonyítania, hogy nem bűnös, hogyha például túl sok csomagja van valakinek, vagy hibás a neve, vagy valamelyik dokumentumon, vagy a rossz menüt kap a járaton, vagy kér a járaton. Másképp kell, hogy dolgozzon a rendőrség. Az inf- jobb információ csere a tagállamok között és a tagállami hatóság között, persze mindenképpen ez támogatandó. Sőt, a PNR adatok ilyen kontextusban figyelembe vehetők. De hosszú távon személyes adatok tárolása olyan személyek esetében összes állampolgár, akik egyáltalán nem gyanúsak, olyan polgárok, akik bejönnek az Európai Unióba, hát ez abszolút aránytalan és nem összeegyeztethető az alkotmányokkal és az európai szerződéssel. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Latford asszony. Thank you very much, <clears throat> Thank you very much Madam Chairman. Um... Köszönöm, elnök asszony. I can't say that I've ever been a great enthusiast. Nem mondanám, hogy az utas adott nyilvántartás eh, nagy hívője lennék, sosem voltam. Felmerülnek általános kérdések, szükségesség, arányosság. Tudjuk, hogy a tanácsjogi szolgálata a tagállamokat eh, felhív, figyelmét felhívta a kihívásokra, és így a miénket is azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az uniós joggal összehangolni ezt a javaslatot. Felmerül az a kérdés is, hogy minden tagállam mindig mindent megtesz-e annak érdekében, hogy az ismert gyanúsítottakat, terrorizmussal vagy bűnözéssel gyanúsítottakat megakadályozzanak abban, hogy szabadon utazzanak, és Különböző listák már most is eh, léteznek, illetve az alapos határőrizettel eh, ez ügyben már most is elejét lehetne venni ezen emberek szabad utazgatásának, ez egyébként politikailag is hitatott az én hazámban. Megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy az ismert eh, bűnözőket, terroristákat megakadályozzuk az utazásban? ebben nem vagyok biztos, ezért tehát minden ilyen adatgyűjtési akcióval kapcsolatban vannak kérdőjelek a fejemben. Az adatok biztonsága, biztonságos tárolása, a, az adatokkal való visszaélés lehetősége, illetve a jogtalan adatokhoz való jogtalan hozzáférés kérdése is mind-mind felmerül, amennyiben ez a javaslat érvénybe lép. Az EU-Ausztrália eh, PNR eh, megállapodásban szerepelnek kiváló eh, rendelkezések, pont ezeket a problémákat megoldandó, annak érdekében, hogy valóban biztonságosan kezeljük ezeket az adatokat, de konkrétan az utas nyilvántartás. Use of profiling. And um, I still find the Commission disingenuous on the subject. Tovább is azt gondolom, hogy az Európai Bizottság nem őszinte ez ügyben. Évek óta ugyanazt szajkózom. Az Európai Bizottság a profiling mm, kifejezést nem hajlandó használni a javaslatában, se, sehol máshol sem. Úgy tűnik számomra, hogy csak az automatikus döntéshozatalra vonatkozik ez. Nem. Az Európai Bizottság eh, indoklásában ha én azt olvasom, hogy a PNR adatok valós idejű felhasználása olyan eh, előzetesen megállapított kritériumok alapján, amely eh, eldönteti, hogy kik ket kell alaposabb ellenőrzésnek alávetni. Ez az ismeretlen, gyanúsított kitétel valaki vagy ismeretlen, vagy gyanúsított, de kettő nem lehet egyszerre. Na de hát ebben most nem menjünk bele. Hogyha valaki így fog eljárni, akkor nevezzük nevén a gyereket, és megfelelő biztonsági garanciákat építsünk be a rendszerbe. Szerintem eh, ne kerülgessük a forrókását, profiling ez nem más, tulajdonképpen eh, tűt keresünk a szénakazalban, e, egy sztereotíp képet próbálunk képíteni arról, hogy kit is keresünk, és akkor később pedig ezt a, az értékelési szempontokat próbáljuk ráhúzni valakire. Ez a profile, a profiling jól ismert profile. E, és ezt alkalmaznánk a bizonyos e, kiindulási pontról utazókra. És végezetül kialakul egy lista azokról, akiket további ellenőrzésnek kell alávetni. Ez bizonyos pontig rendben is lenne, de nem szeretném, hogyha fél... Nem szeretném, hogyha valakit plusz ellenőrzésnek vetnek alá, az rendben van, de nem szeretném, hogyha bárkit kivennének a rendszerből, úgymond a, a kivennének a rendszerből, anélkül, hogy végig gondolnák, hogy valóban így van-e nem az ártatlanság véleméről van szó, hanem a bűnösség véleméről megfordul a bizonyítás erre hiszen az embernek magának kell bizonyítania az ártatlanságát. Ez, ez tehát a bizonyítás terhének megfordulása az egyik alapvető probléma, és sajnálom, hogy erről beszélnünk, kell beszélnünk, de a, az, a Rendition néven eh, elhíresült jogtalan elhurcolások, pontosan erről szóltak, ugye a CIA ügyről beszélünk Európában, valaki rossz időben volt rossz helyen, nem is volt igazán bűnös semmiben, csak egész egyszerűen beleillettek egy képbe, egy sztereotíp képbe, és tudjuk, hogy ebből mi következhet. Szeretném, hogyha a utasadatokat ilyesmire nem használnák fel, hogyha semmiféle kellemetlen nem történik senki olyaskivel, aki a utasadatok alapján a profilingban, akinek a neve mellett a profiling alapján piros felkiáltó jel kezd el vilogni a rendszerben. Éppen ezért megfelelő biztonsági garanciákat kell építeni a rendszerben annak érdekében, hogy ne csak anonimok anonim adatok legyenek ezek, hanem hogyha valaki további ellenőrzésnek követnek alá, csak azért, mert valaki mellett ültek a repülőgépen, vagy ugyanabban az irodában foglalták a repjegyüket, e, és így tovább, és így tovább. Hogy csak ezért semmi rossz dolog ne történhessen e, velük. Pont ez az, amire semmiféle garanciát nem kaptunk ez idáig, mert eh, nem hajlandó nevén nevezni a dolgot az Európai Bizottság. Köszönjük Romero López asszony, következik. Gracias, <clears throat> gracias Presidenta. Estamos verdaderamente Köszönöm, elnök asszony. Nagyon összetett eh, anyagról van szó, nem csak arról van szó, hogy elősegítsük a rendőri együttműködést a bűnüldözésben vagy a nyomozati munkában, hiszen van ilyen együttműködés Európában, ezért hozták létre az Europolt és az Eurojustot is. A gond abban áll, hogy még mindig nagyon hiányos az összehangoltság. És hogyha nincsen koordináció a bűnfelderítésben, akkor és a bűnösök előállításában, akkor azt nem tudjuk megoldani egy olyan mechanizmussal, amelyel olyan koordinációt segítene elő, amely továbbra is nagyon gyenge. Szerintünk ez nem fog megtörténni. Nem tudjuk, hogy ezek az iradok, irodák adatokat fognak kezelni, vagy mi lesz a feladatuk. Azonban arról a, a koordináció, elnézést a megelőzés filozófiájáról beszélünk, azon is el kell gondolkodnunk, hogy a megelőzés mit jelent. A bűnmegelőzés igénye nem ad nekünk szabad kezet, hogy bármit megtehessünk. Nem láttunk ö, olyan példát, amelyben jogosan használták a telefonok lehallgatását. Például, tehát ö, amikor az utasok megadják ezeket az adatokat, azzal nincsenek tisztában, hogy ez alapját képez, képezi majd egy vizsgálatnak, és esetleg később jogi eljárásnak. Más szóval úgy tűnik, hogy mi eláruljuk az állampolgárok bizalmát. És az európai polgármokból gyanúsítókat csinálunk, és rájuk hárítjuk a bizonyítás terhét, hogy megállapíthassuk, hogy ártatlanok, és hogyha az in, egy intézmény valami, té, valamit téved, akkor az állampolgároknak kell bizonyítaniuk ártatlanságukat. Ez a megelőző mechanizmus tehát ennek bevezetésével azt érjük el, hogy a rendőrségnek, a jogi elemzőknek hozzá, hozzá tudnak majd férni több millió ember adatához, ami technológiailag nem probléma, azonban az a tény, hogy ez lehetséges technikailag, ez azt jelenti, hogy majd nem tudunk korlátokat megállapítani? Nem tudjuk megállapítani, mi lenne ennek a megelőzésnek a határa? Hogy ha egy utasnak azt mondják például, hogy azáltal, hogy aláveti magát ennek az eljárásnak, és díjakat, díjakat és adókat fizet, azt el fogják e- fogadni az emberek. Azonban egyértelmű definícióra van szükségünk, amikor a súlyos bűncselekvés bűncselekményekről beszélünk, mert ezt egyelőre nem tette meg senki sem, nagyon gyenge a meghatározás. Ezek az információs egységek vajon kizárólag csak felügyelik az adatokat? vagy arra is ott vannak, hogy a jogi eljárásoknak szabad utat nyissanak? Látnunk kell tehát, hogy milyen formát kapnak ezek az egységek a tagállamokban, vajon a rendőrségről van ez szó, vagy olyan egységekről, amelyek az igazságszolgáltatás részét képezik. Mi, hogyan foglalkoznak tehát az adatvédelemmel ezek az egységek? Van erre bármiféle magyarázat? egyetemű információra van szükség, hogy az adatvédelmi ügynökségnek mi lesz a feladata. Semmiféle definíciót, magyarázatot nem kaptunk erről. Ez tehát sokkal több gondolkodást igényel. Nem hivatkozik senki sem a büntetésekre, mivel ez a tagállami hatáskör, azt várhatjuk, hogy különféle büntetéseket alkalmaznak az eltérő országok, olyan büntetéseket, amelyek akkor alkalmazhatóak, amikor túllépjük a hatáskörünket. Azokat a hatásköröket, amely a jogállamiságnak az alapvető érdek, értéke. Nagyon aggasztó javaslatot látunk itt, amit nagyon alaposan át kéne gondolnunk. El kell érnünk azt, hogy amivel védeni akarunk, az ne legyen olyan pervez mechanizmus, amelyet fe, az állampolgárok kellene fordítanak. Az, a hatáskör meghatározása, az adatok őrzésének határidejét nagyon alaposan végig kell gondolnunk, akkor, hogyha egyetértés akarunk elérni. Köszönöm szépen, Karmel! Mr. Grant Pascalnak van hozzáfűzni valója? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közlekedési szakbizottság tagja vagyok, árnyék előadója vagyok annak a véleménynek, amelyet a közlekedési szakbizottság készít a LIBE számára a PNR témájában. Szeretnék most megosztani önökkel néhány gondolatot. Gyakran fölmerült a LIBE és a közlekedési szakbizottság közötti hatálykonfliktus. Most egyértelmű, kívül, hogy a LIBE a témájához tartozik, hiszen itt érzékeny alapjogi kérdésekről van szó. Szóval ez a téma a Libéé. A közlekedési bizottság nevében mi csak a közlekedési szempontokkal foglalkozunk. A Libe kell, hogy biztosítsa a joggyakorlások lehetőségét, és őnek kell ezt a nagyon érzékeny kérdést tisztáznia. meghallgattam a hozzászólásokat, és néhányan azt mondják, hogy nem kell alkalmazni ezt az eszközt. Szinte azt mondták, hogy a bizottság nem megfelelően közelítette meg a témát. Én ezt nem így gondolom, véleményem szerint a bizottság Feladat hogy javaslata léjen, és a Libe Bizottságnak ezt meg kell vizsgálnia. Érzékeny a kérdés, és egy megfelelő egyensúly kell találnunk a, az eszközök és a cél között, vagyis a terrorizmus és a súlyos bűncselekmények megelőzése között. Hogyha ez az egyensúly ki tud alakulni, akkor a meghatározott célt talán meg is tudjuk valósítani. Hogyha egyre nem vagyunk képesek, akkor fölmerül annak a kockázata, hogy valamilyen szinten túlzásba lépünk. De az egyetemi, hogy a libé az illetékesség. A terrorizmus elleni harc kényes kérdés. Mindig ugye egyensúlyt kell találni a szabadság és a biztonság között, és vannak olyan határok, amelyeken nem léphetünk túl viszont valamilyen utat végig kell, hogy járjunk. Az összes demokratikus eszközt föl kell használnunk ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk harcolni a terrorizmus ellen. És itt erről van szó. Meg kell találnunk azt a módot, amelyen ezt az eszközt a terrorizmus elleni harc céljába tudjuk állítani, és nem szabad túlzásokba lépni. Túlzásokba esni. Persze vannak problémás érzékeny aspektusok, van, aki szerint például a terrorizmus elleni harc az túlságosan eh, széles körű meghatározás, aztán van, aki korlátozni akarja ezeket a kérdéseket, nem akarja belevenni, de a hátsó ajtón keresztül a kisebb bűncselekményeket. Ezt persze meg lehet vitatni. Minden esetre nem eh, szabad elítélni a bizottság szándékát, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozni kíván. Erre szükség van, a terrorizmus elleni harchoz hatékony eszközökre van szükség. A terrorizmus és a terrorista fenyegetettség a reális fenyegetettség, védekeznünk kell, biztosítanunk kell a szabadságokat, de az is fontos, hogy ne lépjünk túl bizonyos határokat. A szabadság védelme és a hatékony harc a terrorizmus és a bűnözők ellen itt kell megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Szerintem nagyon helyes, foglalkozunk a kérdéssel, majd meglátjuk, hogy milyen módosító indítványok fognak készülni. Mindenesetre a közlekedési bizottság részéről mi egyeztetni fogunk a LIBE szakbizottsággal. Én csak árnyékelőadó vagyok, Minden esetre aktívan foglalkozom a témával, rendszeresen meg fogok jelenni önök előtt. Nagyon fontos a számunkra, hogy jó párbeszédet folytassunk, és meg tudjuk találni közösen ezt a szükséges egyensúlyt. Nem szabad túl harciasoknak lennünk, de nem lehetünk védtelenek se. Hatékonyan kell, hogy fellépjünk, védelmi mechanizmusokra van szükség a szabadságjogok biztosításához. Köszönöm. Ha jól látom, elég eltérőek a vélemények, és alapvető kérdések merültek itt fel, hogy a szükségesség, arányosság, hogy szükséges a rendelet, profiling. A bizottsághoz fordulok, kérem, hogy gondolják ezeket végig. Ha, persze, ha a tanács is szeretne hozzászólni, akkor nekik, a tanács képviselőnek is megadom a és utána kér kapor. We'll try to... Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok a felvetett kérdésekre reagálni, ami a tanácsjogi szolgálatának az álláspontját illeti. Úgy tűnik, hogy nekünk úgy tűnik, hogy ez inkább ellen javaslat, mint valódi jogi vélemény. Ettől függetlenül alternatív jogalkotási javaslatként fogom elemezni és elmondom a következőket. Első látásra eh, jó ötletnek tűnhet a célzott járatok vonatkozó javaslat, miszerint a rendszer vonatkozon azokra a járatokra vagy utakra, amelyeket veszélyesnek tekintünk. Szerintünk ez nem működne. Meg is mondom, hogy miért. Azért, mert az adatvédelmi szabályok miatt az embereknek joguk van eh, tudniuk, hogy melyek a veszélyesnek minősített útvonalak, hogyha ezt mindenki tudhatja, akkor a bűnözők vagy terroristák is tudhatják, ezért egész egyszerűen elkerülik ezeket az utakat, és alternatív járatokat választanak. Tehát könnyű megkerülni ezt. Ezért egy ilyen megoldás igencsak készülő lenne, hiszen mégiscsak majdnem minden útvonalra kellene vonatkoznia, hiszen minden veszélyes útnak majdnem minden másik út alternatívája lehetne, vagy csak egy pár útvonalra alkalmaznánk ezt, és azt mondanánk, hogy ú, milyen sok mindent teszünk a biztonság érdekében, mégis nagyon könnyű lenne megkerülni. miközben a terroristák és a bűnözők pedig megtalálnak nagyon könnyen a módját, hogy hogyan lehet ezt megkerülni. Tehát szerintünk egész egyszerűen ez nem lenne működőképes. You know, the global figure uh, might indeed look impressive. A globális számok imponálóak lehetnek, de újra és újra el kell mondanunk, hogy jegye, jegyre vetítve egy eurócent tizedét is alig éri el ez a költség. Nem hiszem, hogy az elkövetkező években az európai gazdasági fellendülésnek éppen ez szabna gátat. Kérem várjon egy percet, kollega, majd elmondhatja a véleményét, mondja az elnök. Az adatvédelemmel kapcsolatban Latford asszony szavát meghalva biztosítanom kell, hogy az utas adat nyilvántartási irányelvben szereplő adatbiztonsági rendelkezések szigorúbbak, erősebbek, mint az EU-Ausztrália megállapodásban lévők. Ezt írásban is meg tudom neki mutatni. Ezek a szabályok szigorúbbak, mint az Ausztráliával kötött megállapodásban szereplők. Ami a tendenciák értékelését, elemzését illeti, illetve azt, hogy ha az adatok tévesen veszélyesnek minősítenek valakit azért, mert valaki mellett ült, vagy ugyanazt a hitelkártyát használta, vagy ugyanannál az irodánál fordul, foglalt repülőjegyet. Nos, ösztönösen azt gondoljuk, hogy önök, önnek igaza van az, ezeket az adatokat, hogyha ilyen téves következtetésre e, vezetnek bennünket bizonyos adatok, akkor azoktól az adatoktól szabaduljunk meg. Ugyanakkor az ilyen téves e, pozitív e, tevő adatok, hogy a rendőri használjuk, ezek a jövőben azért vezethetnek helyes következtetésre. De még egyszer mondom, az ön javaslatát alapvetően kedvezően eh, mit éljük, nem vetjük el az ön gondolatát ez ügyben. Végezetül. Carmen Romero asszony szavait is fejegyeztük. Az adatvédelmi hatóságokra és szankciókra való utalás véleményünk szerint kielégítő, de szívesen elmagyarázzuk bővebben, részletesebben is, hogy eh, ezek miben állnak. Köszönjük. Eh, Mikrofonon kívül jó néhányan sok mindent eh, be kiabáltak. Kirkhope úr. Talking... Elnézést, elnök asszony. Az én jelentésemről beszélünk alapvetően, pedig ezt még be sem nyújtottam. Mindenki az Európai Bizottság javaslatára utal. Hogyha az Európai Bizottság e, javaslatáról beszélünk, akkor én mit keresek itt? Én vagyok az előadójának a jelentésnek, e, és a napirenden az szerepel, hogy a Körkop jelentésről folytatjuk a vitát. Én elmondtam, hogy e, milyen elvek alapul majd a jelentésem. Nagyon szeretném, hogyha a vita erre korlátozódna, kollégáim véleményére én is szeretnék majd reagálni. Szeretnék, hogyha nem lenne egy párhuzamos vita köz az Európai Bizottság és a kollégáim között, hiszen ez egyáltalán nem viszi előre a, a dolgok menetét. A bizottság megtette a javaslatát, velük már beszéltünk erről, szerintem a mai, az én olvasatomban a napirenden nem ez szerepel témaként. Sure, it means that you... Rendben, ön fog jelentést készíteni, és ha elkészít a jelentést, akkor vitázhatunk róla, és benyújthatunk módosító indítványokat. Nem lesz ez könnyű kérdés, úgy tűnik, hogy igencsak vitatott téma ez, komoly véleménykülönbségeket látok körvonalazódni. Az Európai Bizottság véleményét meghallgattuk, Kirkhope úr terveivel kapcsolatban Azt hiszem, hogy ezzel a mai vitának valóban itt véget kell, hogy vessünk. Ó, elnézést, a tanács. Speaking either. Elnök asszony, én sem fejeztem be. Szívesen meghallgatom a tanács, de szeretnék reagálni a kollégák által felvetett dolgokra. A tanács először nem kért szót, de úgy látom, hogy most mégis magához ragadná a szót. Um. Köszönöm, elnök asszony. Kirkhope úrnak azzal válaszolhatok, hogy, hogy amit ő javasolt, arra azt mondhatom, hogy igen gyakran figyelhetünk meg félreértést az eszközzel kapcsolatban, és értem is, hogy miért. Különösen örülök, hogy Kirkhope úr vitába kezdett a képviselőkkel, amely lehetőséget teremt arra, hogy milyen gondok merülhetnek fel, és milyen problémákra vizsgál, mutattak rá azok a képviselők, akik végül majd kialakítják ezt a jelentést. Nagyon meglepett, nem is lepett meg, de lenyűgözött az, hogy milyen szigorúak a feltételek, és milyen lehetősége van az adatok, mennyire korlátozott az adatok visszaélésének a lehetősége. A Zsenfev munkacsoporttal dolgoztam az adatbiztonságról, és az adatbiztonság megsértésének jelentésére nagyon nagy figyelmet fordítottunk. Pontosan ezért beszéltünk erről ilyen sokat, és tiszta, tisztában vagyok a bizottság álláspontjával is, hogy ők sokkal messzebb szeretnének menni, különösen az Ausztrál Egyezményt illetően, a legutolsó megjegyzésem azzal foglalkozik, amit a jogi szolgálat mondott. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy értelmezzem a tanácsjogi szolgálatának álláspontját, de a tagállamok a Zsendva munkacsoportban azt az álláspontot fogalmazták meg, hogy a tanácsi jogi tanács jogi szolgálatának javaslata alapján teljesen ki kéne alkalmaz, aknáznunk más eszközöket, és a viták során úgy döntöttünk, hogy nem ez lesz a helyzet, nem tudunk teljes, teljes mértékben felhasználni a létező PNR eszközöket annak érdekében, hogy céljainkat elérjük, és hogy ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a többi eszközöket tudjuk használni, amelyek az együttműködés, a biztonság jogsz, igaz, igazságszolgáltatás kezében vannak. A tagállamok megértik, hogy a bizottság javaslata alap, alapos, és nagyon örülök, hogy a jelentéstevő is különösen az adatok biztonságáról beszélt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Körkop úr, van-e befejezésű megint? Annyi, annyit szeretnék hozzátenni, hogy néhány félreértést szeretnék eloszlatni. Először is nagyon örülök a hozzászólásoknak. Köszönöm a közlekedési bizottsági kolléga megjegyzését is. Én azért vagyok itt, hogy megvizsgáljam a bizottsági javaslatot, egy olyan kontextusba helyezzem, ami az információ csere, ami kétoldalú módon már működik Európában, valamint más PNR megállapodásokat is meg kell, hogy vizsgáljak, amelyek alapján jelenleg aktív kötelezettségeink vannak, és az EU-Ausztrália megállapodás az egyik ilyen referencia, ez egy pozitív példa, és így védjük az embereket, védjük a az adatokat, és a ma délutáni aggályokat kívánom majd eloszlatni azokban a javaslatokban, amelyeket majd a saját jelentésembe beillesztek. Ezt vállaltam. És nagyon hálás vagyok a megjegyzésekért, bár remélem, hogy ezeken a vitákon a kollégák esetleg a vitákhoz olvassák el még egyszer a bizottsági javaslatot, olvassák el esetleg az EU-Ausztrália megállapodást, és a szakértői tapasztalatok alapján együtt tudunk dolgozni, és jó eredményt tudunk elérni. Ha ezt nem tesszük meg, ugye nem kell, hogy megtegyük, akkor semmi más nem fog történni, mint a többi tagállami PNR megállapodások érvényben maradnak, de hogyha az EU-nak felelős a hozzáállása azért, hogy a polgárai biztonságát növelje, ha együtt dolgozunk, abszolút ellenőrzött, koordinált módon, akkor véleményem szerint szükségünk van PNR, PNR megállapodásokra. És külön köszönet a jelenlegi elnökségnek, a hiszen nagyon-nagyon sokat segítettek nekem, nagyon pozitív volt a hozzáállásuk eddig is. Úgy tűnik, hogy fontos lenne, hogy eredményt érjünk el. Azért mindenképpen köszönetet mondanék a pozitív hozzáállásuk. Hallottuk, hogy némi eltérés van a bizottság és a tanács vélemények között, főleg a belső megfontolások tekintetében. Azért el kell, hogy mondjam, hogy néhány érdekes költség megállapítást hallottam, ezeket nem fogadom el. Meg kell, hogy mondjam, hogy az előbb is mondtam, a polgárok biztonsága szempontjából az egyedi költség az valójában nagyon alacsony. Jobban aggódom én az emberek életének a védelméért, de fontos, hogy a személyes jog adatok védelmét és a információvédelmet is figyelembe vegyük. Remélem, hogy a kollégák támogatni fognak, és akik nagyon kritikusak voltak, gyakorlatilag inkább a bizottsággal szemben voltak kritikusak, és nem velem szemben, legalábbis remélem, és velük is szeretnék szorosan együttműködni, hogy konszenzusra, megállapodásra jussunk, hiszen így tudunk a legjobban előrelépni. Mindent meg fogok tenni azért, hogy az árnyék előadókat is teljes mértékben bevonjam, valamint a közlekedési bizottsági kollégákat is, és remélem, hogy pozitív lesz az eredmény. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mára ennyi. Várjuk a jelentést, és akkor majd tudjuk folytatni a vitát a jelentésről, és a jelentés tartalmáról. Ha nincs további téma, ha nincsen az egyebek alatt semmi, ahogy látom, akkor csak néhány információ. Libe meghallgatás, EU alapjogi kárta végrehajtása a Lisszaboni szerződés után két évvel november 10-én meghallgatás, következő ülésünk november 23-án. Köszönöm szépen, hamarosan találkozunk.